az ülést, és szeretném tudni, hogy a napi rend miből áll, mert a munkatársaim és jó magam sem értjük, hogy pontosan milyen pontok következnek majd. Ich warte darauf, dass én arra várok, hogy a kollégák és a kolléganők megjelenjenek, de köszönetet mondok a türelmetlenségért, amivel feltétlenül előre kívánja mozdítani ennek a bizottságnak a munkáját. Wir sind hoffentlich Remélem, hogy az akadémiai negyed óra késés lejárta előtt képesek vagyunk elkezdeni a munkát. A következő napi rendi pontot szeretném felhívni, ahogy az megjelenik, és ahogy meg is jelent ez a napi rendben, és akkor, ukrá- és akkor megkérem Kukán képviselő társamat, hogy világosítson be bennünket a dolgok állásáról. Köszönöm szépen! meg tudom erősíteni azt, hogy időben vagyunk, és ön időben van, és a, és a többiekre várunk, csak a tisztesség kedvéért. Először is szeretném kihangsúlyozni ennek a jelentésnek a politikai jelentőségét az AFED bizottság életében, hiszen mi itt nagy hangsúlyt szoktunk fektetni a szomszédsági politikára, és a viták során a vita vonatkozásában a parlamentnek van arra lehetőség, lehetősége, hogy pénzügyi támogatás, amelyet biztosítunk a szomszéd országok részére lehetőleg minél jobban tükrözze az Európai Parlament politikai elvárásait, és hét évente egyszer van erre lehetőség, tehát ezt mindenképpen ki kell használni. Na most konzultációkat folytattam nagyon sok résztvevővel a jelentős elő, előkészítése során, partnerországok, hatóságai, a nagykövetek és a civil társadalom képviselőivel is tudtam találkozni. Nagyon érdekes volt, minél több emberrel akartam találkozni, annak érdekében, hogy minél tovább jussak a jelentésembe, és minél több inputot kapjak azoktól, akiket ez az eszköz valóban érint. Informális, de nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattam a bizottság képviselőivel, és az IS e képviselőivel. Na most, ami az INI dokumentumot illeti, én azt hiszem, hogy a bizottság dokumentuma visszatükrözi a változásokat, és, és kihívásokat az Európai Unió szomszédsági politikájában az elmúlt egy esztendő korszakában. Szeretnék egy, egy gondolatra különösen is kitérni és üdvöz, üdvözölni, méghozzá megnőtt a koherencia az eszköz és a szomszédsági politika révén akciótervek, programozási dokumentumok, illetve az eszköz hatájának racionalizálása harmonizálása révén. Ezen túlmenően a partnerséget az egyes partnerországok individuális igényeihez igazítottak, és ez magas szintű differenciálást tett lehetővé, és ez gondoskodik arról, hogy az egyes partnerországok a saját szükségleteik és kapacitásaik alapján tudják kidolgozni az EU-val fenntartott kapcsoló, kapcsolatait. Ezek az országok egyre inkább elkötelezettek a demokratikus társadalom építése, a reformok mm, érdekében és az elszámoltathatóság mm, mellett. Ami a jelentés tervezetet illeti, ez módosításokat is tartalmaz a bizottság javaslatához, és ahogy ma délelőtt Brok elnök úr szájából el is hangzott, néhány módosítás, ami elhangzott, ezek megfelelnek a pénzügyi eszközök valamennyi változatának és a közös megközelítésnek. Szeretném elmondani, hogy ez a csomagszerű megközelítés, ez hasznos, és ezt szeretnénk végig végig eh, felhasználni ami pedig a tervezetet illeti, szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy további hangsúlyt kell fektetni az értékalapú megközelítésre, a szomszédsági politikában, és a támogató dokumentumoknak az emberi jogokat és az alapvető jogokat, a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzást kell támogatniuk, és emellett szeretném kihangsúlyozni a differenciálás fontosságát, a befogadó jellegű politikát, illetőleg világosan meghatározott mechanizmusok kialakítását, ezek jelentik a stratégiai programozási dokumentumok megalkotásának alapját a következő években annak érdekében, hogy az egyes érintett partnerországok ne csak éves alapokon tudjanak dolgozni, hanem hosszú távon is hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy meg tudják valósítani azokat a demokratikus változásokat, amelyek részünkről további támogatásra tarthatnak, igen. Szükséges tovább erősíteni a társadalmakkal kialakított partnerséget, amely az, amely az európai politika sarokkövét jelentik. Én azt javaslom, hogy a társadalmi partnerséget mindenképpen az eszköz általános hatája alá kell venni. Ezen túlmenően azt is támogatom, hogy speciális szerepet kapjon a civil társadalom, és a bizottság gondosko- és, és a unió gondoskodjon arról, hogy megfelelő lépések szülessenek annak érdekében, hogy az eszköz előkészítése, végrehajtása és nyomon követése területén is sikereket érjünk el. Azt is javaslom, hogy tovább racionalizáljuk ennek az eszköznek a hatáját, hogy ez az eszköz valóban a szomszédsági politika céljait támogassa. Azt hiszem, hogy nem lenne produktív az, hogyha túl sok további célt határoznánk meg, ugyanis ezzel azt kockáztatjuk, hogy egy programozási dokumentumból egy kívánságlistát hozunk létre, aminek következtében az eszköz felvidez, felvizezzük és kevéssé fontossá tesszük. Várom az önök megjegyzéseit, és nagyon szívesen vitázok kollégákkal, árnyékjelentőstevőkkel, mindenkivel, akinek erre ideje van, annak érdekében, hogy valóban egy tartalmilag jó dokumentumot tudjunk létrehozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Kukán úrnak ezt az információt, és most első ízben foglalkozik a bizottságunk ezzel a dokumentummal, és akkor most megadnám a szót az árnyékjelentéstevőnek. Nagyon kevés mondandom van ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Teljes mértékben támogatjuk, nagyon jól tagolt, egy korábbi külügyminiszter kezében van. Különösen nagyra értékeljük a civil szervezetekkel, szakszervezetekkel való kapcsolat, partnerség, hangsúlyozását, illetve a parlamenti INI monitorozás fontosságát, a more for more elv után most a less for less következik, egyértelmű benchmarkokra van szükség, delegált aktusokról van szó. Néhány uh, szeretnék csak a figyelmükbe ajánlani, amelyeket benyújtottunk. Köszönöm. Flóthasszony, a zöldektől. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen Kukán úrnak a munkáját érzékelhető, hogy hosszas egyeztetés után nyújtotta be a módosítókat, és a felülvizsgált szomszédsági politika elveit kívánta figyelembe venni, a demokratikus mozgalmak, amelyek a földközi tengeri térség déli részén bekövetkeztek egy évvel ezelőtt, inspirálták alapvetően ezt a felülvizsgálatot. Nagyon jó, hogy ezt a cél tartotta ön szem előtt. Egy intézményes mechanizmust is külön említ ön abból a szempontból, hogy a megvalósításkor, illetve az értékeléskor is az érintett országok civil szervezeteit partnerként kell kezelni. Ez rendkívül fontos. Lehet, hogy én ezt a javaslatot még tovább bővíteném azzal, hogy kitérnék arra, hogy milyen intézményes mechanizmusról lehetne szó, és hangsúlyozva azt, hogy a domestic accountability, eh, vagyis eh, a társadalmaknak a képessége eh, arra, hogy a megvalósítást maguk értékeljék, és figyelembevételre kerüljön a szomszédsági politikában. Úgy gondolom, hogy a deep democracy-re való utalás abszolút releváns, ezt tovább lehetne erősíteni, abban a javaslatban, amit ön tesz, meg lehetne erősíteni a jelentés valamelyik részében, talán pontosítani lehetne, hogy mit is értünk Deep Democracy-n, szabad választások, szabad sajtó, gyülekezési véleményszabadság, demokratikus kontroll, a fegyveres erők felett, nők és férfiak egyenjogúsága, stb. Hát ez a fő iránya a tavalyi Európai Bizottsági közleménynek is. Ezt a deep democracy-t egyfajta horizontális elvként kellene megjelentetni minden programunkban, minden kezdeményezésünkben, az együttműködésben. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ez az, aminek alapján a more for more alapelv is megvalósulhat. Talán jobban el kellene magyarázni, hogy mit is jelent ez a perspektíva, oly módon, hogy a rendelet révén az összes szerepvállalót arra ösztönözzük, hogy a többért többet, tehát a more for more elvet valósítsák meg. Aztán szólnék még a gazdasági tétekről, illetve a gazdasági partnerségről, annak érdekében, hogy tényleg a 21. századi témák között maradjunk, ne csak a demokratikus elveket várjuk el, hanem a karbonkibocsátásban is korszerű elvárásaink legyenek, inkluzív és józan gazdasági fejlődés következzen be. Részemről ennyit akartam szólni azokról a módosítókról, amelyeket kis számban benyújtanék az ön saját módosítóihoz. Az ön módosítói szerintem nagyon jó irányban haladnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köszönöm. Most pedig... Köszönöm. Következik Májer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kukán úr a jelentését. Az én frakcióm, mint tudják, rendkívül kritikus a szomszédsági politikával kapcsolatban, és azok is fogunk maradni, mert egyre na, ö, nagyobb követelményeket támasztunk. Először is, amikor ö, a arról beszélünk, hogy többért többet akarunk elérni, tehát nagyobb befektetésért nagyobb eredményet, és egy szomszédos ország a reformokra vállalkozik, akkor elvileg a jó helyen vagyunk, jó irányba megyünk, csak éppen a gyakorlattal vannak problémák. A legköve- legközelebbi példa éppen erre Marokkó. Marokkónál ugye úgy gondoltuk, hogy jó irányba halad, és a szomszédsági eszközökkel Marokkó megkapta a legmagasabb szomszédsági szintet a dél-mediterrán térségben. Marokkó csak egy példa a sok közül. A demokráciával mérhetjük ezt, és a legutóbbi választásoknál 23%-os volt a részvétel a hivatalos eredmények szerint hogyha azt nézzük, hogy az emberi jogoknak a tiszteletben tartása hogyan áll, akkor Marokkó még autonóm terület, és azt várjuk, hogy itt változás legyen, és a, várjuk az ensz az ítéletét. Tehát többet tenni azokért, akik többet tesznek, ez jó, csak éppen vissza kéne térni az alapelvekre, a második, harmadik, negyedik tervre, például, hogy kohéziós igények, például a szegénység felszámolása érdekében vagy például a minőségi munkahelyek teremtése. Harmadik dolog a gazdasági modell fenntarthatósága, termelési gazdasági modell fenntarthatósága. És ez az elv, akiért többet teszünk, ez úgy tűnik nem felel meg a mi követelményeinknek. Én most Marokkot hoztam fel példának, más példát is mondhatnék. Nézzük meg például Izraelt Ugye majdnem a lehető legjobb státuszt adtuk meg neki, de aztán sok katonai művelet következtében leállítottunk mindent, de hát mégiscsak napi renden van a dolog, és nagyon kritikusak vagyunk. Mert vissza kell térni az Európai Unió értékeihez, amelyek egyszerűen repülésben vannak és meg kell vizsgálni azt a filozófiát, ami szerint ugye a 2020-as stratégia, gazdasági stratégia legyen az elsődleges elv, amire a szomszédsági politika épül. A mi frakciónk nem támogatja 2020-as stratégiát, a Lisszaboni stratégiát sem támogattuk, ellene vagyunk a gazdasági irányvonalnak, a piacok delokalizálásának. És amit nem akarunk az Európai Unió számára, azt nem kívánhatjuk egy szomszédos országnak sem. Ezek a gazdaságpolitikák a dél-európai országokat csődbe vezetik. A Maastrichti szerződés óta azt látjuk, hogy minden le, mert nem szabad hozzányúlni a gazdasághoz, nem szabad beavatkozni, mi viszont azt szeretnénk, hogy igenis lenne megfelelő állami beavatkozás, hogyha az Európai Központi Bankot megfelelően ellenőriznék, hogyha hitel folyósítana a közvetlen adósságokra, és hogyha lennének megfelelő gazdasági eszközök, amit az Európai Unió viszont nem szeretne. Az én frakcióm nem fog példát kínálni ehhez ezért vagyunk mi egy sokkal szigorúbb frakció ezzel az állásfoglalással kapcsolatban. És még egy dolog. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő partnerségi övezeteket kell kialakítani, nem pedig szabadkereskedelmi övezeteket. Még egy példát mondok a példaként. Az én hazám kormánya Spanyolország Szaudarábiával kötött egy szerződést, hogy 200 rohamtankot, harckocsit adjanak el. Ez az egyik példa, akinek kedvezményben részesítjük. A mi frakció, az én frakcióm nem támogatja ezt a projektet. A szaudi dinasztia a büntet törvénykönyvében a testi büntetést, fenyítést megtartja, nők nincs joguk vezetni, külön rendőrség van, a, amely a nőkkel foglalkozik, és egy csomó minden tilos nekik, és 250 harckocsit adnak el nekik. Ez az ok, Kukán úr, amiért nyilván megérti, mi rendkívül kritikusak leszünk, és nagyon szigorúan fogunk véleményt alkotni erről a szomszédságpolitikáról. Köszönöm szépen. Most megadnám a szót Koszpora Ivricsagitsz részére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincsen svéd e, tolmácsolás, tehát valakinek szlovákul is kellene beszélnie. Nagyon röviden e, szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek Kukán úrnak a, az anyagával, amely rendkívül jól elkészített anyag, és a prioritások is, amiket Kukán úr felvázolt, megfelelnek az én elképzeléseimnek is. Ismételten elolvastam a dokumentumot nagyon figyelmesen, és hogyha lesznek javaslataim, akkor ezeket meg fogom küldeni módosító indítvány formájában. Egyetértek abban, hogy nem szabad ezt a szöveget tovább fellazítani, mert a végén már egy bevásárló lista lesz. Meg kell próbálni a szöveget, amennyire csak lehet az eredeti állapothoz közeli módon megtartani. Köszönöm szépen, és hogyha lesznek módosítóim, küldöm. Thank you very much, Madam Ibrisagic. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Jakonszári asszonynak. Ja, kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin yhdyn näihin. Köszönöm szépen én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Ezzel együtt szeretnék megemlíteni néhány dolgot, amelyek az én hazámban, Finnországban nagyon is problémásak. Itt az a veszély áll fenn, hogy az északi dimenzió része lesz ennek az új partnerségi eszköznek. És szeretném megkérdezni, hogy miért van ez így. Én úgy gondolom, hogy itt van valami, amit világosan kell látnunk, és az északi dimenziónak megvan a fontossága, de nem csak Oroszország számára, hanem az egész balti térség számára. És hogyha a balti tengeri stratégiában gondolkodunk, akkor a logisztikai kérdésekkel is foglalkozni kell, és az északi országoknál is van egy sarki dimenzió is, és ezt is figyelembe kell venni. Éppen ezen oknál fogva az északi dimenzió sokkal jobb lenne, hogyha megjelenne az eszközben, és az északi dimenzió ö, egyesek számára teljesen ismeretlen, nem veszik figyelembe. De világos, hogy így módon ö, viszonylag kevés eszközzel, eszközzel rendkívül jó eredményeket lehet elérni. Éppen ezen oknál fogva attól tartunk, hogy el fogunk veszíteni pénzeszközöket vagy lehetőségeket, de az ész, európai északi részének rendkívül fontosak ezek az eszközök, illetve alapok. És hogyha a partnerségi eszközbe nem visszük bele ezeket, akkor ez nem fog megfelelni az északi dimenziónak. Még nincs túl késő ahhoz, hogy ezen változtassunk, mert ez egy apró kis részletkérdésnek tűnik, de nekünk, északiaknak ez rendkívül fontos. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen Jakonszári asszonynak, és mielőtt megadnám ismételten a szót a jelentéstevőnek, szeretném megadni a szót a bizottság képviselőjének először, és azután a külügyi szolgálat képviselőjének, Koronáró úré a szó. Öné a szó, Koronáró úr. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Először is köszönetet szeretnék mondani Kukán úrnak az együttműködésért az eddigiek során, és, nagyon, és azért is köszönetet mondunk, hogy nagyon sok elem visszaköszön a tervezetben mi is utaltunk arra, hogy egész sor dolog tartozik ebbe a csomag megközelítésbe, de miután ezek ott fel vannak sorolva, nem szeretnék meg, megismételni az összes delegált aktust és a horizontális ügyeket. Ezeket tartalmazza a jelentést. Ezen túlmenően azt is nagyra értékeljük, hogy a szándékolt politikánkat visszaköszön, a együttműködés a a társadalmi szervezetekkel, a szomszédsági politikában nagyon örülünk, hogy ez erőteljesen visszaköszön. Azt is nagyra értékeljük, ahogy a jelentéstevő foglalkozik azzal is, hogy szükség van egy differenciált megközelítésre, különösen itt a 42-es módosító indítványra gondolok. Itt szeretnék rámutatni arra, hogy ez egy olyan fontos kérdés, amelyel a tanács is foglalkozik, és itt szükség van egy leíró nyelvezet használatára. Ezen túlmenően azt is látjuk, hogy bizonyos módosításokat nehéz megvalósítani, itt a 41-esre gondolok a közös programozásra, itt az együttműködő, egy, itt együttműködés megerősítésére van szükség, és van a hetes módosító, hogy megfelelő egyensúly alakuljon ki a keleti és a déli dimenzió között. Ezt is nehéz megvalósítani, hogyha valóban egy differenciált megközelítést alkalmazunk. Ö, és mi természetesen támogatjuk azt, hogy a szomszédsági politika több fókusszal is rendelkezzen, méghozzá kapcsolódjon más eszközökhöz is, és ami pedig az északi dimenziót illeti, szeretném megnyugtatni a finn hozzászólót a határokon átnyúló együttműködés nagy hangsúlyt kap az eszközön belül az északi dimenzió keretében, de mi is természetesen úgy gondolkodjuk, hogy, ahogy ennek az eszköznek kapcsolódnia kell, és támogatnia kell az északi dimenziót, tehát nincs fenyegetés arra, hogy ez a fontos szomszédsági politika esetleg a perifériára szorulna a tanács ezzel foglalkozik. Nem szeretném itt kihúzni az időt, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a konstruktív megbeszélésekért a munkát megelőző szakaszban. Köszönöm szépen Gonáro úrnak, és akkor megadnám a szót az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjének. Jó, jó napot kívánok! A külügyi szolgálattól érkeztem. Hadd mondjam el, hogy a több éves pénzügyi perspektíváról szóló egyeztetések során egy egész csapat vesz részt az INI munkában, és egyetértünk a Kukán javaslatokkal. Köszönöm szépen ezt a rövid nyilatkozatot, most Kukán úrnak, az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! nem kell, hogy sokat mondjak, mindenek előtt köszönetet mondok az összes képviselőtársnak, akik észrevételeket tettek, Kárláki úr, Flótra asszony elsősorban. Egyetértek azzal, amit mondtak, úgy gondolom, hogy azokat a konkrétumokat, amelyeket említettek, relevánsnak tekintem, és már is megerősítettem, hogy belefoglalhatjuk őket a jelentésbe. Ami Meyer úr hozzászólását illeti, tisztában vagyok az önök frakciójának az álláspontjával. A kezdő mondatával egyetértek, a more for more kiváló elv, csak nehéz alkalmazni. Teljesen egyetértek az elejével, de mégis úgy gondolom, hogy meg lehet ezt valósítani. Erre fogjuk használni ezt a ragyogó dokumentumot. Én most nem szólnék azokról a konkrét országokról, amelyeket említett, Szaudi, Arábia nem tagja a szomszédsági politikára tartozó ország kategóriának, Jakonszári asszony, megbeszéltük az északi dimenzió kérdését, teljesen értjük az önök aggodalmát, az északi dimenzió kimaradhat, ez nem lenne jó. Konero úr mondta el azt a bizottság részéről, amire mi konszenzusként jutottunk. Oroszország. Oroszország megfelelően benne van az eszközben, határon túlnyúló együttműködés, a részvétele objektív, korrekt módon valósulhat meg. Konaró úr elmagyarázta, hogy az északi dimenzió kérdését más eszközökkel lehet megoldani. Ez a szomszédsági eszköz két jelentésen, Síven és Mária Dávid urak jelentésein alapul. Azt kell, hogy mondjam, hogyha újabb dimenziókat is beírunk, újabb témákat is felvetünk, nem valószínű, hogy ettől jobb, praktikusabb, pragmatikusabb lesz az eszköz, és ez oda-vissza igaz, de teljesen Egyetértek az ön prioritásával az északi dimenziót illetően. Konáró úr elmagyarázta ezt a kérdést, és több módosító, amit említett, olyan, hogy folytathatjuk az ügyükben az egyeztetést. Bonyolult eszközökről van szó, pozitív hozzáállást fogunk alkalmazni, oly módon, hogy az elfogadható kompromisszum kialakuljon. Köszönöm szépen, Kukán úr! Ezzel lezárul az első eszmecsere erről az ügyről. Június 14-e 12 óra módosítók benyújtásának határideje. 8 szakbizottság készít véleményt ehhez a jelentéshez a szomszédsági eszközről. A következik a következő délutáni napi rendi pont. a harmadik országokkal való együttműködési partnerségről szóló jelentéssel foglalkozunk. Mário Mauro, az előadó. Hadd mondjam el, hogy a, a házszabály 50-es pontja alapján az ITRE szakbizottság bevonásra került, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság és André Kéne asszony az előadója ennek a szakbizottságnak június 7-én egy struktúráltabb eszmecserére kerül sor a tanács, a bizottság és a külügyi szolgálat részvételével. Mário Maurónak szeretném most megadni a szót a bevezető észrevételekhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ilyen eszmecserét tarthatunk. Már volt egy vitánk, megbeszélésünk az árnyékelőadókkal az én jelentésemet illetően, illetve azokkal, akik más szakbizottságok részére készítenek véleményeket de megvártam a, az elnök értekezlet, a szakbizottsági elnök értekezlet véleményét, illetve a jogi szakvéleményt arról, hogy most akkor ki is illetékes, mi vagy az én a szakbizottság. Andrik Jelen asszonynal ennek alapján jobban tudunk majd együttműködni, illetve az árnyék előadókkal. Na most, hogyha az Európai Bizottságnak a partnerségi eszközről készített javaslatát megvizsgáljuk, akkor három fő aspektussal kell foglalkoznunk a módosító készítéséhez, ezeket vettem figyelembe, ezeket fogom most ismertetni először is. Kedves kollégák, a haszonélvező országok, a partnerségi eszközben részesülő országok, partnerországokról van itt szó. azt kell először is meghatározni, hogy milyen mélységben elemezzük ezeket az országokat, illetve hogy milyen elvek alapján lehet igénybe venni ezt az eszközt, aztán pedig, hogy milyen együttműködési területeket lehet finanszírozni ebből a partnerségi eszközből. Ahogy Kukán úr is említette az előbb, én most nem szeretnék itt a delegált aktusokra kitérni, Brok úr már beszélt róluk ma délelőtt, és se hát tudják, hogy egyetértünk ezzel az értékeléssel, az Európai Parlament részéről demokratikus kontrollra van szükség, a stratégiai programkészítés terén eszközönként a partnerségi eszköz is e szabály alá esik. Ami a haszonélvező országokat illeti, mármint a partnerségi eszközből finanszírozottakat, Szeretném hangsúlyozni ennek az eszköznek a kimerítő jellegét. Az Európai Unió stratégiai partnerei esetében is, meg mindazon harmadik ország esetében is alkalmazható, amelyek stratégiai jelentőségűek lehetnek. Tehát nem az adott országtól múlik, hanem az Európai Unió stratégiai érdekeitől, hogy melyik országgal ö, folytatható ilyen együttműködés. Azért hangsúlyozom ezt, mert ez alapján érthető meg, hogy hogyan működik ez az eszköz. Ebből a keretből ö, rugalmasan lehet támogatást nyújtani, és ez különösen hasznos, ö, hogy is mondjam, a stratégiák kialakításához méretbe itt a különbség. Nem csak azon országok esetében alkalmazható, amelyek stratégiai ország státuszt élveznek, hanem olyan országok esetében is, amelyek tematikus vagy földrajzi szempontból az Európai Unió változó érdekei közül valamelyik stratégiai érdekhez kötődnek. Ami a módszert illeti, olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek Kukán úr módosítóihoz hasonlóan a civil ö, szervezetekkel való partnerséget ö, helyezik előtérbe a harmadik országokban. 13 éve vagyok parlamenti képviselő, 13 éve vagyok kapcsolatban a kormányokkal, és e tapasztalataimra alapoztam a munkám során, meg vagyok győződve róla, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit csinálunk most. Szoros kapcsolódást kell létrehozni a mechanizmusok és célkitűzéseik között hiszen az együttműködési programok ezen múlnak. Az Európai Unió ezen eszközökkel tudja az elveit érvényre juttatni. Alapvető szabadságjogok például, hiszen nagyon sokféle feltételhez kötjük az eszköz alkalmazását, ahogy a kollégák is említették. Nem szabad, hogy az Európai Unió csak látszólag követeljen dolgokat, és folytassa a kereskedést. Az alapvető értékeinken túlmenően az érdekeinket is meg kell védeni a harmadik országokban. Végül pedig, ami az együttműködési területeket illeti, és itt hadd térjek rá a partnerség lényegére, az Európai Bizottság a mellékletben hangsúlyozza, hogy ez egy külügyi eszköz, csak hogy ezek a mellékletek gyengítik az eszközt, fontos, hogy a partnerségnek a külpolitikai jelentősége erősödjön. Fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy a nemzetközi csúcsok, például a G20-as csúcs konklúziói a gyakorlatban is megjelenjenek. Végül pedig fontos lenne, hogy elősegítsük az Európai Unió alapértékeinek érvényre jutatását a kapcsolatrendszerünkben. Köszönöm szépen a kollégáknak a figyelmüket, és természetesen meg fogom hallgatni az észrevételeiket.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 Gonzato, gon, scusi, potrebbe sostituire lei il relatore Elnézést, Gonzato kollega, esetleg Vigening kollega helyett ismertetnéd a jelentést?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 Uh, what are more or less the changes. És hogy mik a változások. Ugyanakkor ebben a megújított eszközben a bizottság figyelembe vette már az eredeti javaslatában is néhány hiányosságát a korábbi eszköznek, és egy rugalmasabb eszközre tettek javaslatot olyanra, ami fontos. A különböző politikai területekhez való hozzáférés már nem alárendelt. Lényegtelen, hogy az adott ország az potenciális jelölt ország, vagy csak pályázó jelölő ország, hanem attól függ, hogy a kedvezményet ország milyen mértékben képes felvenni ezt a támogatást. Ez egyszerűbb a felhasználás szempontjából, és biztos vagyok benne, hogy a felhasználási lehetőségek is egyszerűsödtek a, a kedvezményezett országok szempontjából. Stratégiabb is a megközelítés, az ország stratégia dokumentuma és nem igényel felülvizsgálatot. Több a feltétel abban az értelemben, hogy kondicionáltabb, például fokozott irányítás, illetve fontos, hogy az országok magukénak érezzék ezeket a projekteket. Az új eszköz úgy tűnik, hogy sokkal jobb, mint a korábbi volt. Mielőtt rátérnénk a konkrét javaslatokra, szeretném elmondani, hogy az előkészítési folyamatban, ahogy láthatóak a módosító indítványainkban, különböző részevőkkel találkoztunk, Európai Unió képviselőivel, kedvezményelt országok beliekkel, és a legtöbb ötletet, amik elhangzottak, be tudtuk építeni a javaslatba. Cornelis asszony már említette, én minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy a javaslatokat beépítsem, ahogy látni fogják a legtöbb felvetett ötlet a különböző szakbizottságokból, amiket javaslatokat kaptunk, azok megjelennek ebben az anyagban eddig nem volt lehetőség arra, hogy mindent beépítsünk, mert volt néhány specifikus javaslat is, de azok, amik nincsenek benne a javaslatban, azok főként azért nem kerültek be, mert túl messzire mennek, vagy túl specifikusak, és annak ellenére, hogy mi parlamentként szeretnénk, hogyha ezek benne lennének az eszközben, és a szabályozás specifikusabb lenne, mégsem mehetünk túl messzire, egy bizonyos egyensúlyt fenn kell tartanunk. Tehát, mint már említettem, a fő kihívás számunkra az volt, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a sok specifikum között, és azt az általános szintet, ami lehetővé teszi, hogy a bizonytalanságot, a nem megfelelő átláthatóságot valahogy áthidaljuk. Először is szeretnék mondani néhány szót a fő javaslatról, tehát a javaslat lényegéről, valamint a benyújtott módosítókról. Először is, ami a delegált aktusokat illeti, ez egy olyan kérdés, ami már megvitatásra került, a végrehajtását is megvitattuk. A mi álláspontunk az IPA-val kapcsolatban az, hogy a két jogalkotó, a tanács és a parlament a, delegálja ezt a feladatot a bizottsághoz, hogy határozzák meg a prioritásokat, a ö, pénzügyi eszközöket és a végrehajtást. Fogadják el ezt a dokumentumot delegáltus aktusként, ez egy bizonyos rugalmasság, átláthatóságot és demokratikus legitimitást is jelent ami a közös stratégiai keretetére is vonatkozik, illetve a stratégiai dokumentumra, ami gyakorlatilag egy programba iktatási dokumentum, és ezt mind delegált aktust kell elfogadni. Ez jelenleg nem így szerepel a bizottsági javaslatban. Ez a megközelítése a parlamentnek, és remélem, hogy a megoldás végül meg fog születni. Ami a politikai területet illeti, a különböző IPA célokkal és a csatlakozási kritériumokat illeti, ez nem volt egyértelmű, ezért egy kicsit módosítottuk a politikai uh, területeket, és van néhány ö, olyan bekezdés itt, amit ennek megfelelően napra készé ö, hoztunk. Fogják látni a javaslatban ezeket a módosítókat is. A másik elem, ami felvetődött, ezek a magyarázó része a szabályozásnak, ez a non-paper álláspont, amit a bizottság fejtett ki ezzel kapcsolatban. De nincsen olyan javaslat, ami a rendeletben magába, a jogszövegbe belekerült volna. Én azt javaslom, hogy ez pedig kerüljön bele. Ez a, ez a 13-as cikk, ami az egész allokáció kérdést kezeli, illetve amit azon államoknak kellene félretenni, amelyek jobban hajtják végre a feladatokat. Világos kritériumok vannak, és ezek további eszközöket kaphatnának, és ezekhez hozzájuthatnának. Ez nem kapcsolódik ahhoz, csak hogy válaszolja a Cornelis asszony kérdésére, ez nem kísérlet arra, hogy több pénzt költsünk el, hanem ez azzal kapcsolatos, hogy aki jobban teljesít, azt valamilyen módon ö, díjazni kellene, és ebben az esetben úgy, hogy több pénzt ö, bocsájtunk rendelkezésre. Itt nagyon világos, egyértelmű kritériumok vannak, amik ezt nem lehet magában a rendeletben szabályozni, hanem inkább a közös stratégiai keretben. Továbbá úgy gondoljuk, hogy a határon átnyúló együttműködés, illetve a rendelkezésre álló alapok növelésre kell, hogy kerüljenek, úgy, ahogy ezt egyébként a Regi Bizottság is javasolta. Én azt javaslom, hogy a relatív arányát növeljük meg 3%-ról 7%-ra az alapoknak. Ugye a szövegben úgy szerepel, hogy up to 7%, eh, tehát nem feltétlenül 7%, hanem 7%-ig emeljük meg ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy a tagállamok hogyan tudják felhasználni ezt a pénzt. Hogyha az ilyen határon átnyúló együttműködésre megemeljük az összegeket, akkor jobban felkészítjük az államokat arra is, hogy eh, megosszák egymás tapasztalatait eh, azok, azon államok, amelyek eh, többet tudnak, segíthessenek a többieknek, és a csatlakozás után is jobban fogják tudni felhasználni az uniós alapokat. Szeretnénk látni a kettes cikkben kifejtett változásokat, itt különböző programdokumentum, a nagyobb konszisztencia elérése a különböző dokumentumok vonatkozásában, illetve a szabályozásnak meg kell felelnie a világos kritériumoknak az alapalokáció vonatkozásában külön mutatókat kell alkalmazni az előrehaladás mérésére, a kondicionalitásra és a kivételes teljesítmény eh, díjazására. Vagy ezt már elmondtuk, a civil társadalom bevonása fontos, fontos, hogy részt vegyenek a ö, eh, szociális párbeszédben. Szeretnénk egy kicsit az általános eh, IPA célokat is kibővíteni oly módon, hogy a tagsági feltételek megfeleljenek a tagállam, a kedvezményezett államnak célkitűzéseinek. És ezek a célok valamennyi fejlesztési programban azonosak kell, hogy legyenek. Regionális kooperációt, jó kapcsolatokat, említjük meg, illetve a menekülteknek a, az integrálása ugyancsak egy cél. Ez egy olyan téma, ami elsősorban a Nyugat-Balkánon fontos, nem annyira Izlandon. És vannak további változások, amik a szerződés szövegét kívánják jobban visszatükrözni, ugyanis fontos, hogy nyelvi szempontból is konzisztensek legyenek a megfogalmazások, és ugyanúgy szerepeljenek az egyes megfogalmazások, mint a szerződésekben. Végül pedig minden egyes országot saját érdemei alapján kell megítélni, és megerősítettük a más adományozókkal való koordinációra vonatkozó bekezdést, ez a befektetési beruházási bankra is vonatkozik. Aztán szerepelnek még itt a munkaerő, mobilitás, kisebbségek, jogai és egyebek, amik ugyancsak kapcsolódnak a foglalkoztatási bizottság javaslataival, de más szereplőket is érint ez. És végül pedig az unió rendszerének a jobb láthatósága, ez az első vitában is már megjelent. Az IPA esetében, de más eszközökkel is ez ugyanígy volt. És úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak többet kell tennie annak érdekében, hogy a mi támogatásunk jobban látható legyen, a kedvezményezett országokban, de nem csak a kedvezményezett országokban, hanem magában az Unióban is. Szeretném megköszönni a bizottságnak a támogatását, amit nyújtottak a jelentésünk előkészítéséhez, és mindig jó, hogyha további tisztázás van, illetve kérdésekre is készen állunk, és és miután közös céljaink vannak, közös prioritásaink, úgy gondoltuk, hogy közösen a bizottság és a parlament többet tud elérni az IPA, IPA területén. Általában tudom, hogy milyen vita folyik az előcsatlakozási támogatási eszközről a tanácsban, Szóval úgy gondolom, hogy most már nem lesznek komolyabb vagy megoldhatatlan problémák, különbségek a tanács és a parlament között. Természetesen a delegált aktus az még egy kicsit problémás. Köszönöm szépen Vigini úrnak, és árnyék jelentéstevő az EPP csoporttól Nemszki asszony. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani Vigeni úrnak az IPA 2-es szabályozásról szóló jelentéstervezetnek. Azt hiszem, hogy ebben a jelentéstervezetben nagyon sok hiányosságra mutatott rá, és további feladatokat ad a bizottságunk részére. És ami pedig a költségvetési kérdéseket illeti, itt szeretném arról azt látni, hogy a kedvezményezettek részére biztosított eszközök és azok felhasználása között nagyobb konzisztenciát szeretnék látni. Szeretném azt látni, hogy a tagállamok és más adományozó országok adott ez, támogatások ne fedjék át egymást, és lehetőleg minél jobb eredményeket sikerüljön elérni az adófizetők érdekeit szem előtt tartva. És ahogy délelőtt már elhangzott, én én szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy az Európai Unió legfontosabb szakpolitikáit a mi saját politikánkba építsük be, Vigini úr bizonyos javaslataimnak helyt adott, és mint árnyékjelentéstevő én bizonyos kérdésekbe részletesebben is belenéztem. Először is szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ellenőrizni kell a teljesítéseket, illetve ezek egy tartalékot kell képezni 5%-os arányba. Ezen túlmenően meg kell vizsgálni az előcsatlakozási alap életciklusait annak érdekében, hogy a kedvezményezett országok teljesítményeit jobban lehessen mérni. Számomra a feltételek támogatása nagyon fontos eszköz, és és ilyen módon is tanulhatunk a múltbéli eh, hibákból, és eh, E, jelenségekből, és ilyen módon tovább tudjuk fejleszteni az előcsatlakozási támogatási eszköz hasznosítását. Erősebb e, szerepet szeretnék látni az Európai Parlament részéről, hogy az eszköz teljes idejében a megfelelő végrehajtási aktusok meg tudjanak születni. Köszönöm szépen, és köszönöm Vigelend úrnak is. Köszönöm szépen a következő hozzászóló Kacsin úr. kedves kollégák, kedves elnök úr, ami előttünk van, egy nagyon jó, hatékony feljavítása annak, amit a bizottság részéről kaptunk. Az IPA ennek megfelelően bizonyította, hogy hozzáadott érték megteremtésére képes, és nagyon fontosnak tartom, hogy a diszkrimináció mentesség, a korrupció elleni harc, illetőleg a szervezett bűnözés ellen is fellépünk ezen eszköz segítségével, és támogatom azt is, hogy teljesítményt mérő mérőszámokat kell itt előre, előtérbe helyezni, hiszen látnunk kell azt, hogy ezek az eszközök hogyan segítik a jelölt ország fejlődését. Amikor a klímaváltozásról van szó és az ehhez alokált alapokat, szeretnék emlékeztetni az utolsó hideg térre, amely elég jelentős gazdasági károkat eredményezett, és számos idősebb polgártárs társunk vesztette életét ennek következtében teljesen elfogadott az, hogy nem csak beszélnünk kell ezekről a kérdésekről a jövőben. Az IPA alap alapok nyilvánvalóan hozzájárulnak bizonyos erőfeszítések elindításához. Arra kérem a, a jelentéstevőt, hogy, hogy mondja el azt, hogy mi az oka annak, hogy a delegált aktusok miért lépnek túl azon, amit a bizottság is javasolt, és ehhez kapcsolódóan én úgy gondolom, hogy a parlamentnek beleszólást kell kapcsolni, beleszólást kell kapni, kapnia a a kedvezményezett országok listájába, amely nem csak 14 országot tartalmaz. Szükségünk van egy rugalmas eszközre, de a parlamentet be kell, részt kell venni ezekben a döntésekben, hogy egyáltalán kikapja meg ezeket az előcsatlakozási támogatási eszközöket. mert ha itt országokat hagyunk ki, akkor ebből olyan emberek is kimaradnak, akiknek erre valóban szükségük lenne. És ez egyszerűen hibás, és úgy gondolom, hogy nem csak a bizottságnak kellene eldönteni azt, hogy melyik országok kerülnek fel erre a listára, hanem ebbe a parlamentet is be kell vonni. Köszönöm szépen, megadnám a szót a Andelis úrnak, a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, és mindenek előtt köszönet Vigenén úrnak a jelentésért és a nagyon pozitív megfogalmazásért, eh, amivel élt a bizottság munkájával kapcsolatban. Köszönet neki illetve az összes előadónak és árnyékél előadónak a frakciók részéről nagyon konstruktív vitát tudtunk velük folytatni. A korábbi eszköz tapasztalatait leszűrve rugalmasabb, egyszerűbb eszközt próbáltunk kialakítani, ennek az eredményét látják itt ma. Na most az igaz, hogy az Európai Parlamentet először vonják be ezen eszköz kapcsán egy jogalkotási folyamatba, de a stratégiai dokumentumok kapcsán már nagyon kiterjedt egyeztetés zajlott, illetve 2010. decembertől a határon túlnyúló együttműködésről is egyeztettünk a parlamenti képviselőkkel Általában azt látjuk a jelentés készítőjének javaslataiban, hogy az a bizottság javaslatait terjeszti ki, illetve tiszteletben tartja a mi javaslatunk szellemét, igazából csak gazdagítja a tartalmat, úgyhogy mi nem ellenezzük ezeket a javaslatokat, például a láthatóság, donor koordináció, civil szervezetek bevonása. A lényeg az, hogy jó egyensúly alakuljon ki, amikor felbővítjük a szöveget, különösen a célkitűzések és a mutatók terén. A lényeg az, hogy rugalmas maradjon a jelentés, igazítható legyen az országok szükségleteihez, a lényeg az, hogy mit teszünk ebbe, mit a stratégiai dokumentumokba, mit megint más anyagokba. Egy pontosítás az IPA költségvetéssel kapcsolatban említésre került, hogy 23%-kal növekszik az előző pénzügyi időszakhoz képest, ez így igaz. Jelenleg értéken azt mondanám még el, hogy a 2013-as mínusz Horvátország a jelenlegi költségvetési javaslat, tehát a 2013-ashoz képest stagnálni fog a szint, egyébként pedig növekedés van, a reál értéken 8% a növekedés, ezt akartam itt még pontosítani ami a határon túlnyúló együttműködést illeti, és a 7%-ot, nyilván ezzel is foglalkozni kell, ez lesz az utolsó dolog, amit említenék. Már is nagyon sok pénzt költöttünk a tagállamokkal együtt a határon túlnyúló együttműködésre, de mindenképpen elmondanám, hogy ez a határon túlnyúló együttműködés, ami itt szerepel, ez csak egy része a határon túlnyúló együttműködésnek, mert például a Nyugat-Balkánon vagy Törökországgal egyéb összegek is rendelkezésre állnak. Valószínűleg a hat érintett tagállam számára kihívás lesz, hogy ők is megfelelő összegeket állítsanak rendelkezésre, hiszen ők kapják ezt a pénzösszeget a nyugat-balkáni országokkal való együttműködésre, tehát az abszorpciós kapacitásra oda kell figyelni a javaslatok megvalósíthatóságánál. Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy ugyanilyen gyümölcsöző módon folytathatjuk majd az együttműködést. Köszönöm. Vigenén úr? Csak röviden megköszönném az árnyék előadóknak a hozzászólásaikat. Gondoskodni fogok arról az elkövetkező hetek során a módosítók benyújtásának határideje előtt, hogy ami javítható, az javuljon, és hiszen olyan dokumentumot szeretnénk javasolni, ami mögé az egész parlament fel tud sorakozni, az egész AFET, Nenszki asszony is említette, hogy a teljesítménytartalék milyen eh, fontos kérdés többé-kevésbé a Költségvetési Szakbizottság elképzeléseit vettük bele a szövegbe, de vissza lehet erre térni. A feltételekhez kötöttség, a kritériumok, erősíthetjük itt a megfogalmazást, de alapvetően úgy gondolom, hogy ez a téma jól megjelenik az általunk javasolt módosítóban, módosítókban, de mint említettem, megvizsgálhatjuk újra. Ami Kacin úr javaslatait illeti, nos, a haszonélvező országok listáit, illetően a bizottság azt javasolja, hogy delegált aktus legyen az erről szóló melléklet. Mi ebben nem változtatnánk semmit, mert ez egy releváns megoldás lenne, de visszatérhetünk rá. Ami az éghajlatváltozási kérdéseket illeti, nos, természetesen erről sok vita folyik, de általában a többség ebben a parlamentben eb, ezen a véleményen van. Nem lehet egyetlen hideg télből ö, konklúziókat levonni, ö, nem szeretnénk belemenni egy olyan vitába, hogy most melyik irányban zajlik az éghajlatváltozás. Minden esetre az összeg, az alap egy része az éghajlatváltozás hatásainak kiküszöbölését szolgálja. Úgy gondolom, hogy megfelelő a megfogalmazás és a különböző érintett európai biztosok is ilyen értelemben nyilatkoztak. Ami a teljesítményjelzőket illeti, erről nem szóltam, azt javasoljuk, hogy az EPA segítségnyújtást illetve hát a vizsgálatot a bizottság éves jelentése tartalmazza, az előrelépésről készített éves jelentése abban szerepeljen, hogy az EPA segítségnyújtás mennyiben járult hozzá az adott országok csatlakozás felé tett előrehaladásához én nagyon szívesen egyeztetek majd azokkal az árnyék előadókkal is, akik most nem tudtak itt lenni, és még egyszer elnézést, hogy késtem, őrült ez a nap. Ma van az EU-Kína fórum, illetve a régiók bizottságában is meg kellett jelennem, és lehet, hogy nem jól számoltam ki, hogy mikorra kell visszatérnem, de talán megbocsátanak ezért a késésért. Köszönöm szépen. Elnök, akkor megbocsátunk önnek. Kérem, hogy legközelebb legyen pontos, és emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtására június 14-e 12 óra a határidő. Következő pont a napirenden. Recommendation to the Council ajánlás a tanácsnak a ENSZ közgyűlés 67. ülés szaka kapcsán Alexander Graf Lambsdorff a jelentés készítője. még tájékozatnám önöket, hogy ez egy második eszmecsere, és a következő ENSZ közgyűlésről van szó. Mintegy 136 módosítót nyújtottak be az ajánlástervezethez, és Lambsdorff kollega tíz kompromisszumos módosítóról állapodott meg az árnyékelőadókkal annak érdekében, hogy még erőteljesebb, koherensebb, következetesebb legyen a szöveg. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani az összes kollégának és árnyékjelentéstevőnek és a titkárságomnak is a nagyon jó munkáért, és ahogy már említette, egész, hogy nagyon sok módosító indítvány érkezett be, én magam is számosat benyújtottam és bizonyos kérdéseket nem tudtunk ennek ellenére teljes egészében lefedni, például a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket, vagy például a Riói konferencia a DEVE bizottság részéről is egy fontos véleményt kaptunk meg, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy nagyon jól együttműködtünk, és, nagy, és ennek a véleménynek egy nagyon jelentős részét be fogjuk dolgozni. Ami pedig a módosítási indítványokat illeti, főként olyan témákkal foglalkoznak, ahol széleskörű egyetértés van, a nemzeti igazságszolgáltatások védelme, konfliktus konfliktusok, nők helyzete, stb. De a Riói konferenciával is foglalkoztunk, és van egy további fontos kérdés, amely a devés kollégák számára is fontos, és számunkra is ez a e- európai energia folyamat, amelyel az Egyesült Nemzetek szintén nagyon jelentős mértékben foglalkozik, tehát az energiaellátás biztonsága, itt egy fontos kérdés jelent, illetve a nemzetközi közösség fantáziáját próbáljuk megmozgatni azért, hogy könnyen érthető célokat határozzunk meg. Voltak más témák is, amelyek nagyobb vitát váltottak ki, például az a brazil javaslat, amely foglalkozik a felelősségteljes védelemmel. Nem egészen értettük, hogy pontosan milyen irányba fog elmenni ez a vita, de azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos vita volt, hiszen itt arról van szó, hogy 2005-ben elindult egy fejlődés, azt akkoriban hasznosnak tartottuk, a nemzetközi jog további fejlődéséről, fejlesztéséről volt konkrétan szó, és egy-két kérdés itt egy picit ellentmondásosan jött vissza a parlamentek, a nemzeti közgyűlések szerepe az Egyesült Egyesült Nemzetekben, hogyan lehet az ő szerepüket megerősíteni, láthatóbbá tenni, és ezzel kapcsolatban is született egy módosítás indítvány és ezt erre nézve nem lesz kompromisszum, hanem szavazásra bocsátjuk. Holnap délelőtt lesz a szavazást, és megadtam egy, egy szavazási listát a saját javaslataimmal, és remélem, hogy ezek minél jobban, minél nagyobb mértékben elfogadhatóak lesznek az mindenki számára. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben az igazán példaértékű és kiváló együttműködésben. Köszönöm szépen! Akkor most megadnám a szót az árnyék jelentést. Korina Kretó asszony a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani Lambsdorff úrnak a jelentés tervezetéért, de kollégáimnak is, akik eh, az SND eh, frakcióból, Mária Muniz asszonynak és Leo Leinennek, ami ezt a jelentést illeti, természetesen ez a vita egy olyan kontextusban zajlik, amikor az ENSZ és erőteljesen kritizálja, mert egyre jobban láthatóak a problémák. Például láthatjuk Szíriát, ahol az emberi jogokat súlyosan megsértik, mi magunk is megvitattuk, és nagyon releváns kérdések ezek napjainkban. Tehát nagyon is helyén valónak tűnik, hogy beszéljünk ezekről globális szinten az Európai Unióban, és elősegítsük a demokráciát, emberi jogok tiszteletben tartását. Szerintem ez egy köteles, nyilvánvaló kötelességünk. Az álláspontunk szempontjából fontos a koherencia és a láthatóság az Európai Uniónak, mint globális szereplőnek a jelenléte, és egyetlen egy közös európai üzenetet kell továbbítanunk, ami az új tagállamokkal is harmonizálja, és fontos a koordinálás, az átláthatóság és a megfelelő információ csere a biztonsági tanácsban. Itt arra törekedtünk, hogy maximalizáljuk az ENSZ határozatoknak az eredményét, fontos a nyitottság, a hatékony multilateralitás alapjain. Új intézményi egyensúlyt kell elérni, ami lehetővé tesz, hogy globális szinten a fő autoritás legyen. Egyanakkor fontos elérni az ENSZ-nek a, az új reformjait is, amelyek szükségesek, és az Európai Uniónak megfelelő helyet kell kapnia a biztonsági tanácsban, illetve a parlamenti közgyűlésben, hogy a demokratikus módon az átláthatóság és a szavahihetőség megvalósuljon a globális irányítás területén. Lambsdorff úrnak is köszönetemet fejezem ki a jelentésért, mert Európai Unióként mi vagyunk a legfontosabb, legjelentősebb adományozóak, az ENSZ költségvetésének is közel 40%-át adjuk a különböző békemissziókhoz, és az a szerepünk, hogy ez még hatékonyabban hasznosuljon. Köszönöm. Van-e további kérdés? Vagy az elnök? Nincs. Lamszorf úr. Köszönöm szépen, én csak köszönetemet tudom kifejezni a kollégáknak. Hát holnap erről szavazni fogunk, ez segíteni fog. Fontos, hogy a kollégák kilássák, hogy a holnapi szavazással elfogadásra kerül ez a javaslat, kivéve, hogyha még valamilyen újabb módosító kerül benyújtásra, amire nem számítok. Úgy gondolom, hogy ez önmagában jó, mert benne tartjuk az időkeretet is, ugyanúgy, mint az Európai Tanács, és hogyha elfogadjuk holnap a szöveget, akkor ezt a tanács elé tudjuk terjeszteni, onnan pedig mehet az ENSZ elé. Ez nagyon fontos az együttműködési szem, együttműködés szempontjából. Köszönöm. What to do? akkor most mi a teendő? Hozzá akar még szólni? De már a, lezárta a jelentés készítője. Azt mondtam, hogy ezt egy ilyen köztes zárásnak tekintem. Jó, tehát akkor újra. Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy kiistem. Mindössze annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon jól tudtam együtt dolgozni Lambsdorff úrral, és remélem, hogy Lambsdorff úr ebben egyetért velem. Hogyha megnézem a szavazati, szavazó listát, amit tegnap délután kaptunk meg, akkor azt látom, hogy Lambsdorff úr ellene számos benyújtott módosító indítványt, olyan indítványokat, amiket az én frakcióm terjesztett elő. Persze én ezt megértem, értem a megközelítésbeli különbségeket, de szeretném én a Lambsdorff úr álláspontjának többségét támogatom, úgy, ahogy ezek megjelentek ebben a szavazólistában, de sajnálatos módon sem én, sem a néppárti képviselők nem tudják támogatni a 8-as és 10-es kompromisszumos javaslatokat. Ezek a kompromisszumok olyan módosítókra vonatkoznak, amiket más frakciók nyújtottak be, és egyetlen egy néppárti képviselő sem tudja ezeket a módosítókat támogatni, tehát nem tudjuk a kompromisszumot sem támogatni. Ráadásul a nyolcas kompromisszumnak a szövege nem felel meg a parlament által egy hete elfogadott álláspontnak, amikor egy állásfoglalást fogadtunk el a tanácsi irányelvekről, a közös pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban. És itt elsősorban az A preambulumra gondolok. Ráadásul gondolok még a 136-os, 137-es módosít, 135-ös és 136-os módosítókra, amelyek egy parla- ENSZ parlamenti közgyűlésének az összehívását vagy megalakítására vonatkoznak, és miután a jelentéstevők ezt nem támogatták, mi javasoltunk egy kompromisszumot, azaz fogadjunk el egy szóbali indítványt, ami de azonban sajnos ezt a megoldást nem fogadták el a módosítók előterjesztői. Ezért úgy érzem, hogy én nekem kénytelen leszek ellene szavazni a 135 136-os módosítóknak. Tettem két külön szavazati kérelmet, és a 130 132-es módosítóban, amit a jelentéstevő terjesztett elő. Köszönöm szépen Landor úr az együttműködését. Köszönöm. Következő hozzászóla Leinen úr. Ja, Alexander Lamster hat gerade Plumsbor Alexander láthatólag itt elvesztette a foci mérkőzést, ami itt az ajtó előtt zajlott, de idáig a bizottság minden évben megnyerte a, a, a mérkőzést. Ennek ellenére szeretnék rátérni arra a kérelemre, amelyet én nyújtottam be másokkal együtt múlt évben, ebben az es, évben is az ENSZ demokratizálódására gondolok, a parlamentek nagyobb részvételére. Ez egy folyamatos téma, ez a téma újra jelentkezik ebben az évben is, és a múlt évben itt egy óriási többség alakult ki a parlamenti közgyűlésben nemzetközi reakcióval. Azt tudom mondani, hogy 14 nap elmúltával új Delhiben egy nagy konferenciát szerveztek ebben a témában, és ott 50 indiai parlamenti képviselő tett erre javaslatot. Szenegálban az elnök és az új külügyminiszter is támogatta ezt és abszolút módon gyengítenénk saját pozícióinkat, mint Európai Parlament, hogyha a 135-öst és 136-os módosítási indítványt elutasítanánk. Nem tudom, hogy mi történt. Múlt évhez képest szerintem semmi sem változott. Az én frakcióm támogatni fogja, hogy a zöldek és a liberálisokat nevében nem tudok ti, ö, nyilatkozni. Alexander, ö, ő egy diplomata. Én meg tudom érteni, hogy időnként a diplomaták nem szeretik a, a parlamenteket, és, és ma hallottam olyat, diplomaták szájából, hogy a parlamentek időnként eléggé kényelmetlenek az ENSZ közgyűlés szempontjából, viszont a parlamenteknek az ideje el fog érkezni, hogy, szava, hogy nagyobb beleszólást kapjanak, és ebből a szempontból az IPU nem egy helyettesítő eszköz, hanem a, hanem a parlamentek megjelenési lehetősége, és ez nem lesz az Európa, és, és ennek egy megfigyelői státusza van, ugyanúgy, mint a Greenpeace-nek tehát, hogy a parlamenteknek megfigyelő státuszuk van a közgyűlésen, meg ott ülhetnek, nézhetnek, és időnként szót kaphatnak. Ez abszolút nevetséges véleményem szerint, és úgy gondolom, hogy a latin-amerikai parlamentek, az afrikai parlamentek, most az indiai parlament, és hogyha a dolog holnap félresiklik, akkor ez egy elég cikcakos utat jár be. Én nem vagyunk szavahihetőek, és nem vagyunk koherensek, kérdések. éppen ezért kérem a Bréda urat, hogy még egyszer gondolkodjon el arról, hogy nem lehetne egy jó megfogalmazást találni, amely me megkapja a többséget. Én erre készen vagyok, de hogy ebben az évben elutasítjuk azt, amit, amivel múlt évben egyetértettünk, hát ez egy abszolút hülyeség kinevetnek bennünket, újonnan megérkeznek emberek, nem tudják, hogy mi volt köröbben, és ezt követően az Európai Parlament álláspontját jóformán hátramenetbe kapcsolják. Én ezt abszolút módon ellenzem. Az utolsó és az utolsó hozzászóló asszony a zöldek részéről. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy késes, késésben vagyok. Franziska Krán a mi ö, de el tudom mondani, hogy nagyon jó, hogy a hármas számú kompromisszumot elértük, amely a nők szerepével foglalkozik, a béke és a biztonság gyerekekkel is foglalkozik. Nagyon sok módosító indítványba engem is bevontak ebben a témában, és további módosításokat is benyújtottunk, és itt szeretném a továbbiakban is foglalkozni az emberi jogi kérdésekkel. Köszönöm szépen. Lambsdorff kollégának adom meg a szót újra az az igazság, hogy én véletlenül szeretem a parlamenteket, azzal kezdeném. Én diplomata voltam, ma én egy labdarúgó vagyok, és Portugália ellen vesztettem, és talán azzal kezdeném, ami a nyolcas és tízes kompromisszumos javaslatot illeti, és ugye hallottuk, hogy a néppárt úgy gondolja, hogy nem megfelelően képviselték őt ebben. Nyilvánvalóan ezzel foglalkoznunk kell, itt főként környezetvédelmi kérdésekről van szó. Má a 122-essel kapcsolatban pontosan emlékszem, hogy ott pontosan miről van szó, de erről is szavazni fogunk, de foglalkoztunk ugye bár azzal, hogy mi a helyzet az Egyesült Nemzetek közgyűlésével versus azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a parlamenti demokráciák szerepét megerősíteni, hiszen ez egy olyan kérdés, amely folyamatosan napirenden szerepel ahogy Konrad Adenauer egyszer elmondta, még a politikai ellen feleim sem tudják megakadályozni, hogy napról napra okosabbá váljak. Most egy más eredményű szavazatunk, szavazásunk van. Ez a jele annak, hogy élénk vita zajlik, nincs is azzal semmi baj. Én én 99%-ban egyetértek azzal, amit az ENSZ közgyűlése mondani szokott, és úgy gondolom, hogy itt két vagy három kérdést kellene tisztázni. A közgyűlést a az Egyesült Nemzetek kartájának második pontjára kell alkalmazni, azaz, hogy a tagállamok szuverenitását figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes állam kinevelhet vezeti a saját parlamentjét, vagy nevezzük annak, aminek akarjuk, hogy részt vegye. A szír parlament részt vehet, a kínai népi kongresszus is részt vehet, a észak-koreai közgyűlés is részt vehet, és a és a világ parlamentjeinek csak csupán kis hányada olyan demokratikusan megválasztott parlament, ahogy ezt mi elképezzük. Tehát nem feltétlenül van szükség az Egyesült Nemzetek demokratizálódására. Különösen ami az Európai Parlamentet illeti, nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni, hiszen itt a kettes cikkről beszélek ismételten, amely csak az Egyesült Nemzetek tagállamaival foglalkozik, és akik szuverén státusszal rendelkeznek a saját rendszerükön belül. Az ENSZ logikájának megfelelően nem vagyunk szuverén parlament, mert a parlament az egy államnak a parlamentje. Mi, mint egy parlament, részt, nem tudnánk részt venni ebben a folyamatban, és nekünk csak kopogtatnunk szabad egy ilyen folyamatban, és kérhetünk egy megfigyelői státuszt az IPU keretében, eléggé furcsa és nevetséges helyzet helyzetet eredményez. Hogyha demokratikus szempontokból nézzük, a nagyobb általánosságban megfigyelve, de intézményi szempontból is nézve, mi nem, kap, nem kapunk jó javaslatot akkor, hogyha erőszakoljuk ezt a folyamatot van egy éves delegáltunk a közgyűlésen, a dolog kiválóan működött, nagyon jól be tudtunk illeszkedni az ENSZ közgyűlésébe, a tagállamok együttműködést tudtak megvalósítani, és azt hiszem, hogy arra is gondolhatunk, amikor a parlamenti aspektust erősítjük, hogy azok a nemzeti kérdések, amelyek a parlament elé kerülnek, ott olyan tagállamok tehetik ezt meg, akik elküldik akkor a saját képviselőjüket. Ez nem akadályoz meg bennünket semmikben, és adott esetben az Európai Parlament egy képviselőjét is kiválaszthatják erre a feladatra. Tehát egész sor utat tudok arra, hogy az Egyesült Nemzeten belüli parlament parlamenti aspektust megerősítsük, anélkül, hogy egy olyas valamit hozzunk létre, amely véleményem szerint nem túl demokratikus és eléggé drága intézmény lenne. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy hogy helyezzük előtérbe az alternatív utakat, ezek eléggé sikeresen működtek a múltban is, és hosszú távon az IPU-nak erősítése nehézségeket okozhat, hiszen lehet úgymond egy ilyen fiókintézménye a közgyűlésnek, egész sor kérdés merül itt fel. Az IPU-nak a megerősítése azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb, mint hogyha egy külön intézményt hozunk létre. Nem azt mondom, hogy az IPU megerősítése lenne az egyetlen módja, de ez is egy elfogadható mód. És azzal szeretném zárni, szeretem a parlamenteket, kedvelem a parlamenteket, szeretem azt a munkát, amit itt végzünk, hiszen sok mindenben egyet tudunk érteni, vannak olyan kérdések, amivel nem tudunk egyetérteni természetesen, de én ragaszkodok ahhoz, hogy a 135-öst és a 136-ost támogassuk. A labdarúgásban Portugália megvert bennünket, ma ti vertetek meg engem, holnap én fogok győzedelmeskedni fölöttetek. Köszönöm szépen, teljes egészében egyetértek Csak néhány szót kérem, mert nem kezdhetjük újra a vitát. Tudom, igen. Lambsdorff 4-2-re vesztett labdarúgásban, most 5-1-re kell nyernie, különben nem jut tovább. Na mindegy. Alexander, nagyon meglep az érvelésed, nagyon meglep. Egy EP delegáció Három nappal ezelőtt New Yorkban járt. Kétszer is voltam ott önnel, kétszer. A parlament és a az ENSZ véleményével szembe mennénk, hiszen évek óta követjük az eseményeket az interparlamentáris unió megerősítését nem ellenzem, de ez egy teljesen más jellegű szerep. Teljesen más dolog, hogy Genfből az IPU küld New Yorkba delegációkat. Ez nem az ENSZ. Az ENSZ-re fókuszáló testület nem alternatíva nem a kettes, hanem a 22-es cikk alapján lehet létrehozni azt a testületet, amiről ön beszél, de ezek csak részletek. Szerintem hagyjuk nyitva az ajtót, engedjük az ENSZ-nek a reformot, az a fontos, hogy ne csak a diplomaták és a végrehajtó hatalom ülésezhessen, hanem az állampolgárok érdeke is megjelenjenek. Hogyha mi előírjuk, hogy legyen egy kormány, kamara, meg legyen egy parlamentek kamarája, akkor megakadályozzuk, hogy ők a reformot véghez vigyék. Sajnálom, de úgy tűnik, hogy a parlamenti képviselők befolyásolták ön. Hadd reagáljak erre a témára néhány másodpercben. Az a e delegációt említettem, de a DROA is elmegy oda rendszeresen. Aztán a fejlesztési kollégák is egyeztetnek az ensz -el. Még a Költségvetési Szakbizottság is jár rendszeresen New Yorkban a pénzügyi ellenőrzést megbeszélni. Nemzeti parlamenti képviselők vesznek részt az IPU munkájában, ezt nem tudjuk mi ellenőrizni. Úgy gondolom, hogy hagyjuk ennyiben a dolgot, és meglátjuk, hogy holnap a szavazás eredmény hogyan alakul, aztán majd megiszunk egy sört. Köszönöm. 11.45-kor lesz a szavazás. Most pedig fél hatig szünetet tartunk. Köszönöm.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 köszöntemet kívánom kifejezni, hogy ezt a lehetőséget megszervezték, hogy itten szólhatok a külügyi bizottság tagjaihoz, és beszámolhatok a moldáv helyzetről, illetve hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, illetve milyen kilátásaink vannak, és hogyan alakulnak a moldáv Európai Uniós kapcsolatok találkoztam Buzek elnökkel, és nagyon jó alkalom volt a hogy elmondjuk, hogy milyen fontos kapcsolat van. Fontos, hogy most már van elnökünk, és most már megvan a lehetőség, hogy kihasználjuk az összes rendelkezésre álló lehetőséget. Nagyon hálásak vagyunk azért a kitűnő munkáért, amit a parlamenti bizottságon belül végez Nagyon optimista vagyok, amikor látom azt a nagy érdeklődést, amit mutatnak az Európai Parlamenti képviselők az Európai Unió részéről. Tisztelt elnök úr, amikor idejöttem, azon gondolkodtam, hogy ebben a teremben jártam már három évvel ezelőtt. Az áprilisi választásokat követően, és hát nagyon érdekes, hogy éppen három év volt ez, és ez szinte egybeesik azzal, hogy három éve vagyunk hatalmon, illetve az európai integráció is három éves volt, és hogy mit sikerült elérnie három évben érdekesek a prioritások, a célkitűzések, amiket meghatározott a moldáv kormány. Három évvel ezelőtt egy olyan ország voltunk, amelyben egy autoriter rendszer uralkodott, és nem felfelé kapaszkodtunk, hanem inkább hanyatlott az ország, az intézményeinkre is igaz volt ez, egy elnyomó gépezet működött az országban, és nem csak az ellenzék ellen léptek fel, hanem az alapvető szabadságjogokat, emberi jogokat is korlátozták. És a szomszédainkkal is voltak válságos pillanatok Ukrajnával, Romániával, és volt, amikor még a kapcsolatok felfüggesztésre is kerültek, sőt az Európai Unióval is, mert a kommunista rendszer a román állampolgárokra kimondta a vizumkényszert. olyan ország volt, hogy egy kicsit magunkat határoltuk, szigeteltük el. A pénzintézetekkel is voltak problémák, és szinte semmit sem tudtunk megoldani 2009-ben, tehát országunk csúszott lefele gazdasági szempontból is, és 77%-os volt a csökkenése. És hol tartunk ehhez képest ma, három évvel később, miután ezek a drámai változások végbe mentek Moldova vezetésében? kollégáim az Open Society nyílt társadalom képviselői készítették ezt az anyagot, és ez nagyon jól mutatja, hogy hová jutott Moldova. A keleti partnerség országairól készült tanulmány szerepel ebben. Ez egy nagyon jó semleges tanulmány, hat országot vizsgálnak, hogy hogyan építik a demokratikus társadalmat, és hogyan fejlődnek és hogyan hozzák létre az alapjait a szabad, stabil társadalomnak. Ebből lehet megtudni az is, hogy Moldova az élen jár. 2009-ben Moldova egy kicsit még kívülálló volt a keleti partnerségben, nagyon rosszak voltak a mutatói a legtöbb vonatkozásban. A médiaszabadság, a az állam magatartása az emberi jogok tekintetében ugyancsak rosszak voltak. Három év alatt a moldáv kormány jelentős előrelépést tudott elérni. Komoly változások történtek a politikai intézményrendszerben is, komoly változások volt, mentek végbe a gazdaságban, és nagyon fontos volt az a, és hogy megváltoztak a kapcsolataink az Európai Unióval. Bizonyos eredményeket, e- előrelépést sikerült elérnünk, és soha nem látott nyitottság jött létre. Az Európai Parlament, a bizottság és a tagállamok is nagy szerepet játszottak ebben. Annak ellenére, hogy bizonyos előrelépést sikerült elérnünk, továbbra is komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. Nagyon örülök annak, hogy sikerült végre elnököt választanunk. Több mint 900 napig nem volt elnökünk, és ez már filozófiai vitákat is kiváltott. Mondták azt is, hogy talán elavult intézmény az államelnökség. Persze ez csak vicc, most van egy elnökünk, van egy államelnökünk. Ez azt is jelenti egyben, hogy stabilitás is van. A kormánynak pedig még van három éve a következő választásokig, egy nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon szükséges reformokat kell ez alatt végighajtani végrehajtani több területen is. És ezek az igazságszolgáltatás megreformálása, a különböző szervezetek, az intézményrendszernek a megreformálása, és végezetül ezeken a kulcs területeken kell erősítenünk a kapcsolatainkat az Európai Unióval, mert amikor a rendőrség, az államügyészség, az igazságügynek a reformjáról beszélünk, akkor mindig a cél kitűzésünk az Európai Unió mintája, korrupció elleni fellépése egy nagyon fontos kérdés. Ezek olyan elemek, amelyek megjelennek az akciótervben, amit az Európai Unió vázolt fel számunkra most itt vagyok Brüsszelben, éppen azt követően, hogy sikerült a az jogi közelítést végrehajtanunk, illetve megfogalmaznunk. Az akciótervnak a kialakítása nagyon nehéz volt. Voltak bizonyos rétegei a társadalmunknak, illetve intézmények is, amelyek nagyon erősen ellenálltak, de az Európa a moldovai kormány és parlament végül végigvédte azokat az erőfeszítéseket, hogy ezeket az ellenállásokat leküzdje, és egy sokkal toleránsabb európai társadalmat építsünk azokkal az értékek alapján, amelyeket osztunk. Ezzel együtt vannak még kihívásaink, többek között a gazdasági területen. Moldova azt mutatja, mutatják a statisztikák, hogy még mindig a Európa legszegényebb országa vagyunk, bár jelentős növekedést éltünk el 2010-ben, 11-ben, tavaly 6,4%-os növekedés volt, és 2004 a költségvetési deficitünk. Az export 4%-kal emelkedett. Ami nagyon fontos, hogy az Európai Unió lett a legfontosabb kereskedelmi partnerünk, körülbelül a kereskedelmünk 52%-a az Unióval folyik ez nagyon magas integrációt és interakciót jelent az Unió és Moldova között. Az előrejelzések idén egy kis lassulást mutatnak, 3% körül le, le megy le, de még így is nagyon jó számadatokat mondhatunk magunkénak. Természetesen az is igaz, hogy sokkal ö, alacsonyabbról indultunk, mint amilyen ö, szinten vannak nagyon sok ö, Európai ö, Uniós ország. A eszteren túli ö, konfliktus és ö, probléma volt, most viszont egy pozitív dinamika alakult ki. Nagyon intenzív és konstruktív párbeszédet folytattunk, és építjük a bizalmat a nyugati parttal, és ö, az Európai Uniós partnerekkel próbáljuk építeni kapcsolatokat. Fontos a pozitív környezet ahhoz, hogy megfelelő tartós megoldásokat találjunk. Beszélhetünk a pénzügyi támogatásokról is, amit kaptunk, ezt nagyon nagyra értékeljük, de nincs a valójában alternatívánk. Az utolsó kívás, amiről még szólni szeretnék, ez pedig az európai kilátás. Moldova még nem alkalmas az Európai Uniós csatlakozásra. Köszönöm az Európai Parlamentnek a tagjait azért az állásfoglalásért, amit múlt szeptemberben fogadtak el. Ez volt az első olyan dokumentum, uniós testülettől származik, és ami rámutat a Lisszaboni Szerződés 49. cikke alapján arra, hogy bár minden európai ország, amely bizonyos kritériumokat teljesít, az joggal kérheti a felvételét. Ez egy nagyon fontos bátorítás, ösztönzés volt számunkra. Természetesen komoly viták folynak arról, hogy szeretnénk-e csatlakozni, vagy sem, vannak-e esélyeink, vagy sem. Célszerű-e az, hogy Moldova jelölt országként jelentkezzen? de ez a dokumentum elismerte, és mond, hogy Moldova most a megfelelő lépéseket teszi meg, és hogy úgy mondjam, jó tanulóvá vált az osztályban, és tudtunk sikeresek lenni, a világ egy másik részén nagyon dinamikusak tudunk lenni, nem feltétlenül pozitív mindig ez a dinamizmus, de és a katasztrofa megelőzésekkel is foglalkozunk. A világ másik területén nekünk nem szükséges, hogy legyenek természeti katasztrofák, mert mi magunk idézzük elő saját katasztrofáinkat. De az a legfontosabb számunkra, hogy ne csak európaiaknak nézzünk ki, hanem úgy is cselekedjünk, mint az európaiak, és valóban európaiakká váljunk, és az európai értékeket valóban magunkévá tegyük és hogy európai kilátásaink legyenek. Ez az, ami minket motivál, ez ad erőt, hogy még erősebbek, jobbak legyünk. Ez egy ö, nagyon ö, jelentős elem az Európai Unió stabilitását is. Ez segít, és köszönöm szépen, elnök úr. És természetesen várom a kérdéseiket. Thank you very much for your... Köszönöm szépen ezt a kiváló szenvedélyes ismertetőt. Makovej asszony következik, a delegáció elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is örülök, hogy Lánkó miniszter urat üdvözölhetem. Két és fél éve dolgozunk együtt, és mindenkit örömmel tájékoztatok, hogy tegnap került sor a Parlamenti Együttműködési Bizottság ülésére a Moldáv köztársasággal, és ajánlásokat fogadtunk el, amelyeknek a teljesülését nyomon fogjuk követni. Októberben Kisinyovban újra találkozunk. A tegnapi nap során hallhattuk a bizottságtól, hogy a Moldovai Köztársaság és az EU között a társulási szerződés, a vízum illetve a liberalizálás és a CFTA területén előrelépés történt. El kell, hogy mondjam, hogy a külügyi szolgálatnál a társulási szerződéssel foglalkozók azt mondták, hogy nagyon komoly előrelépés tapasztalható, csak egy fejezetet nem sikerült lezárni a környezetvédelemről, de azt is hamarosan lefogják a vízum liberalizációról és a CFTA-ról is nagyon kedvező véleményeket hallhatunk. Mindezekből az ülésekből és szakértői egyeztetések alapján azt szűrhetjük le, hogy három év alatt nagy fejlődés történt. Egyesek még azt is mondják, hogy a moldovai hatóságok, vagy moldáv hatóságok túl gyorsan haladnak, nehéz követni ezt. Hát ugye mindig a more for more, a többet többért elvet követjük. A keleti térségben is fontos, hogy ne tömbként kezeljük az országokat, hanem érdemeik szerint egyénileg bíráljuk el a teljesítményüket. Úgy gondolom, hogy ez minden helyzetre alkalmazható. Igen, van még elvégzendő munka, de én nagyon bizakodó vagyok, hogy úgy folytatják önök a munkát, mint az elmúlt három évben. Most is, hogy már az elnököt megválasztották, a tavalyi jelentésben is szerepelt, és folyamatosan hangsúlyozzuk az orosz csapatok távozásának fontosságát a nyeszteren túli területről, és nemzetközi békefenntartók odaküldését. Tegnap is volt erről szó, illetve a katonai felszerelés, a lőszer eltávolítását onnan. a tagállamok segítségével a hírszerzési szolgálat működését is az európai normákhoz kell igazítani. Itt megállnék, és hagynék időt a többieknek is a kérdezésre. Elnök, következő hozzászóló, Graham Watson, ön nincs itt. Búzek elnököné a szó. Köszönöm szépen. Gratulálok miniszterelnök helyettes úrnak mindahhoz, ami az országában az elmúlt időszakban történt. Az önök országa tényleg mértékű a kontinens keleti részén, ami perspektívánkból. Természetesen semmire nem szeretnénk kényszeríteni önöket, az önök döntése mindennek a megváltoztatása, nem akarjuk, hogy minden megváltozzon. Elmondjuk, hogy ez az önök döntése, de jó az, hogyha összeegyeztethető az önök országának működése az önök választását szabad választásnak minősítettük. A világ bármelyik választásán lehetnek zavarok. De a keleti partnerség országai közül valószínűleg önök teljesítettek a legjobban. Ez nagyon fontos, mert arra kérdeztek önök rá, hogy Moldávia hogyan tudna az Európai Unióhoz közelebb kerülni. A jövőben talán két akadály lehet ezen az úton, és ezekre szeretnék rákérdezni. Az egyik az önök eltökéltsége a reform folyamat folytatására. Az elkövetkező két és fél évre van-e komoly reformprogramjuk, mert tudjuk, hogy az állampolgárok számára nagyon fájdalmasak lehetnek ezek a reformok, még ha sikeresek is készen állnak erre önök, ugyanis az igazságszolgáltatási rendszert, a nyugdíjrendszert, a munkaerőpiacot, illetve mindazt, ami az Európai Uniós harmonizációval kapcsolatos. ugye át kell alakítani. És ez nem könnyű, megtapasztaltuk ezt sok államban az Európai Unióban. Van egy másik kérdés is, amit ön említett, és nagyon fontos. Nagyon sok előrelépés történt az elmúlt időszakban a nyeszteren túli probléma területén. Én most, mint külügyminisztert, nem mint miniszterelnök helyettest kérdezem önt hogyan látja a, az 5 plusz 2-es tárgyalások jövőjét. Az önök kapcsolatát Ukrajnával, Oroszországgal, hogyan látja ezt az egész problémát? Mert az Európai Unió részéről mi készen állunk a segítségnyújtásra. Biztos vagyok benne, hogy az Egyesült Államok, az ENSZ is szívesen segít. A bécsi tárgyalásokat folyamatosan nyomon követjük. Hogyan látja ezt a helyzetet ön? Mert lehet, hogy ez nehézséget fog okozni a jövőben ugyanis igen rossz tapasztalataink vannak ezzel a problémával. Tehát, hogy Európához közelebb akar valaki egyre inkább kerülni, de a határvitákat és a legközvetlenebb szomszédokkal fennálló vitákat nem tudta még lezárni. Még egyszer gratulálok. Nehéz kérdés. A következő hozzászóló Basescu asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Román nyelvet szeretném használni, ha lehet. E, külügyminiszter úr, szeretném Önt üdvözölni Brüsszelben, és üdvözlöm Önt az Európai Parlament külügyi bizottságánál is. Szeretném feltenni a következő kérdést. Mi az ön álláspontja a Chicagói e, NATO csúcs nyeszteren túli területekről szóló határozatáról, illetve mi a véleménye a keleti partnerségről? úgy gondolja, hogy ez regionális együttműködési lehetőségeket teremt az önök országa részére? Következő hozzászóló Préda úr, Románia részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Külügyminiszter úr, én is szeretném önt üdvözölni a külügyi bizottságnál és szeretnék gratulálni Moldovának az elért előrelépésekért. Ön az elmúlt három esztendőről számolt be, és a kérdésem pedig ahhoz kapcsolódik, hogy mi volt a helyzet 2009 előtt Kisinauban, az ottani tiltakozásokról, demonstrációkról szeretnék kérdezni. Ön arról számolt be, hogy a demonstrálókat, tüntetőket brutálisan bántalmazták. Szeretném megkérdezni, hogy milyen büntetésben részesültek az elkövetők, az erőszakcselekmények elkövetői. Születette itt már előrelépés a nyomozatok során, hiszen ezek rendkívül súlyos események voltak, vagy adott esetben ez a jövőben is egy titokzatos dolog fog maradni szeretnék az ilyen, a, a nemzetközi valuta alap rendkívül optimista előrejelzésére utalni, hogy Moldova kiválóan fejlődik. E, mi a véleménye erről? Az ön álláspontja szerint hogyan fog a moldovai gazdaság a következő évben működni? Egy további kolléga, Severin úr, Romániából úgy látszik, túl, hogy többségben vagyunk mi itt románok, de remélem, hogy nem. Én is, én, én szeretnék angolul hozzászólni, mert szeretném, az, eh, hogy a kollégák jobban értsék az üzenetemet, hiszen nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy románt használjuk. Hallottuk a prioritásokat, ezeket a prioritásokat nekünk támogatnunk kell, azonban szeretnék eh, visszatérni más egyéb prioritásokra is, és véleményem szerint Moldovában egy lehetőséget kell teremteni arra, hogy az egész társadalmat bevonják a folyamatba, nem csak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is, hogy megértsék jobban az európai integráció, az ország modernizációjának politikáját. Úgy gondolom, hogy nagyon fontosnak tartom a belső párbeszédét, illetve a nemzeti lelkiismeret tudatnak a konszolidációját. Ezen túlmenően a szociális kihívások, gondolom ezzel ön tisztában van. Ha nem oldjuk meg a szociális kihívásokat, akkor az összes nagyvonalú elképzelés a reformokról esetleg kudarcra van illet, és végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy szükség van egy stratégiára, hogy fellépjenek az európai erőítéletekkel kapcsolatban. Moldova a legszegényebb európai ország, ez is egy, elő, ez is egy ilyen előfeltételezés, de nem kellene ezeket így tekinteni, hiszen Moldova nem csak a legszegényebb ország, hanem egy európai ország, amelynek van mit nyújtania Európa számára, és Európa is tud Moldova számára valamit nyújtani és talán arról kellene továbbiakban beszélgetnünk, hogy miért csalódott esetleg idáig az Európai Unióban. Nyilvánvalóan ő, mint diplomata, újra fogja fogalmazni a kérdésemet, és inkább az elvárásokról fog beszélni sem, mint a csalódásokról, az európai perspektívákról, illetőleg a nyeszteren túli területet érintő konfliktus megoldásáról fog beszélni. Schulz úr, a zöldek részéről. Először is, miniszter úr, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratulálnak önnek a politikai előrelépésekhez, amelyeket sikerült elérnie. Az ön kormánya, az ön országa nagyon jelentős előrelépéseket tett, ezeket elismerjük, és hogy ebből a szempontból példaértékűek-e vagy sem, én itt azért picit szeretnék tartózkodóbb lenni, mert hasonló elképzelések voltak Ukrajnával, illetőleg Grúziával kapcsolatban, súlyos csalódásokat okoztak, és adott esetben megfordíthatatlan fejlődésekre kerül sor. Szeretnék beszélni a Nyeszeren túli terület problémáról, hogy a Dublini csúcs mit fog hozni, az 5 plusz 2-es tárgyalások elindultak, tehát a katonai problémákat kell ott mindenképpen megoldani. A nyeszteren túli terület, hogy adott esetben ebből egy gazdasági speciális övezet jöjjön létre. Nem tudom, hogy ön hogyan értékel értékeli ezeket a előrelépéseket, fejlemény. Ezen kívül Oroszország is arra biztatja Moldovát és a Nyeszteren túri területet, hogy lépjenek közelebb az Orosz Föderációhoz. Nem tudom, hogy ön hogyan értékeli ezt az opciót ezen túlmenően említette, hogy az európai sztenderdeket szeretnék megvalósítani, és itt még további feladatok állnak önök előtt, hiszen nemség, nemrég született meg a diszkrimináció ellenes törmés, például a szexuális orientáció semmilyen szerepet nem játszik, és természetesen ez nem lehet ok, alapja a diszkriminációnak. Itt az önök esetében ez hiányzik láthatólag, és hat városban, két régióban a véleménynyilvánítási szabadságot és a gyülekezési szabadságot korlátozták. Hogyan értékeli például ezeket az eseteket? Gomez kollégát kérem. E, Miniszterelnök helyettes úr, én is szeretném üdvözölni azokat a fejlődéseket, amelyek az önök országában végbe mentek. Igen, működik a mikrofon és ismerem a nehézségeket, és remélem, hogy Eh, hogy az, hogy sokan azt mondják, hogy Moldova Európa legszegényebb országa, ez remélem nem hat eh, úgy önöket, hogy eh, önök elbátortalannak. Portugáliából jövök, mi is régebben Európa legszegényebb országa voltunk, most sem vagyunk túl gazdagok, de ez nem azt jelenti, hogy, a mi, hogy mi nálunk az életminőség nem javult meg drámai módon, ez is egy további ösztönző arra, hogy tovább lépjünk. A kérdéseket szeretnék még föltenni. Ismerem hogy a, a problémák vannak még mindig az emberi jogok környékén ez a nyesztjelen túli területhez kapcsolódik. Voltak előrelépések, az Amnesty International részéről született egy jelentés, amely bizonyos változtatásokat elismert az önök igazságszolgáltatási rendszerében. Ez azt jelenti, hogy bizonyos előrelépésekre sor került, van elköteleződés az önök részéről és ahelyett, hogy megkérdezném azt, hogy miért csalódtak az Európai Unióban, én inkább a pozitív oldalt e, e, tenném előtérbe, gazdasági, politikai téren hogyan tudnánk segíteni önöket abban, hogy segítsük önöket az emberi jogi problémák megoldásában. E, a igazságszolgáltatási rendszernek tovább kell fejlődnie, természetesen a, a toleranciát elő kell segíteni, a véleménynyilvánítási szabadságot kell itt előtérbe helyezni, a kisebbségekkel szembeni intolerancia, gondolok itt a homoszexuálisokkal szembeni intoleranciára, de mi a helyzet például az embercsempészettel? Ez egy olyan terület, ahol mindenképpen világos intézkedéseket kellene tenni a jelenség leküzdése érdekében. Szeretném megtudni, hogy önök hogyan tudtak előrelépni, és milyen elvárásaik vannak az EU-val szemben. Utolsó hozzászóló, Sipe kolléga úr. Tudom, a nevemet nagyon nehéz kimondani, e, bocsánatot kérek és inkább lengyelül fognám folytatni a mondani valómat. Miniszterelnök úr, miniszter, nem, miniszterelnök, én ennek fogom, én jobban hangzik. Én mindenképpen szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak önnek a kitartásért, hogy végrehajtotta ezeket a változtatásokat. Emlékszem a kisinai választások idejére, nem találkoztunk ott optimizmussal. Én ott voltam a választásokon, és tudom, hogy mennyire szomorú volt a légkör, de valódi optimizmus született ebből a pessimizmusból, és ez köszönhető az önök kitartásának és elköteleződésének. Természetesen még további cseleked, cselekedésre van szükség, különösen itt a nyeszteren túli területre gondolok. Ez az emberek számára valódi gondot jelent, a moldovaiak számára is gondot jelent, de megértjük a nehézségeket a, azzal kapcsolatban, hogy olyan sok változtatást kell egyszerre végrehajtani. De nem csak a konfliktusról szeretnék itt beszélni. Mi az a mi az az abszolút minimum, amelyel megoldható ez a konfliktus? Mi a legjobb szenárió? az önök számára az, hogyha a nyeszterentúri terület Moldova részévé váljon, de ez egy hosszú távú folyamat lehet csak adott esetben. Másodszorban a reform elfogadottsága a társadalom részéről, ezt már mások is megemlítették ön világosan arra összpontosít, hogy az Európai Unió tagjává váljon az ország. Lengyelországból tudjuk, hogy az emberek ezt támogatni fogják mindaddig, amíg ez nem érinti őket. De amikor fölmegy a munkanélküliség, emelkednek az árak, vagy hozzányúlunk a nyugdíjrendszerhez, az emberek elkezdenek aggódni. A más országok tapasztalatai alapján úgy, mint Lengyelország alapján véleménye szerint mit kell tenni annak érdekében, hogy segítsük az embereket átvészelni ezeket a nehézségeket, mert különben nagyon nehéz európai út áll önök előtt, ahogy mások is elmondták ezt már előttem, hogy bizony, nagy reményekkel tekintettünk bizonyos országok elé, de ők most valahogy megálltak ezen az úton. Hogyan szeretne tanulni más országok jó gyakorlatából? És gratulálhatok-e a moldovai ombudsmannak, aki egy valódi modell, amikor tapasztalatcseréről van szó, a jó gyakorlat bemutatásáról van szó, a igazságügy szolgáltatás reformja, az emberi jogok reformja, a börtönökben végrehajtott reformok vonatkozásában. A francia és a lengyel ombudsmannal van egy szoros együttműködési program, ez egy sikeres programnak bizonyult, természetesen nem elegendő elmondani, hogy mit szeretnénk e megtanulni, vagy elérni, hanem érdemes tanulni azokból, azoknak a példájából, akik már ezt a folyamatot maguk mögött tudják. Köszönöm szépen kollégák, köszönöm a sok nagyon fontos kérdést. Miniszter úrnak adok 10 percet a válaszok megadására. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a kérdésekért. Nagyon nagyra értékelem ezeket a kérdéseket, mert ezek nagyon jól mutatják, hogy nagyon jól értik és ismerik, hogy hol tart Moldova, és ugyanakkor azt is tükrözik, hogy nagy az érdeklődés Moldova és a térség iránt. És azt is érzem, hogy készek segíteni nekünk ezekkel a nehéz kihívásokkal, illetve problémákkal, amelyekkel szembe kell néznünk. Most engedjék meg, hogy nagyon gyorsan válaszoljak a, kérdés, a feltett kérdésekre. Kezdeném. Monika nem eh, tett fel kérdést, hanem csak észrevételeket tett. Eh, Buzek úr azt kérdez, két kérdést tett fel. Az egyik, hogy mennyire vagyunk készek folytatni a reformokat. A másik pedig azok a döntések, amiket hoztunk a múlt pénteken a parlamentben két jogszabályjal kapcsolatban a diszkrimináció ellenességgel, és létrehoztuk azokat az intézményeket, amelyek autonómabbak lesznek a korrupció ellenes küzdelemben, és a végrehajtó hatalma, és a parlament alá vannak rendelve, de nagyobb függetlenséget is kaptak. Létrehoztuk a korrupció ellenes egységet nem csak létrehoztuk, hanem egy versenyben jelöltük ki ezeket. Szerintem ezek nagyon nehéz döntések, és nem feltétlenül nagyon népszerű döntések a társadalomban. Nagyon nagy propagandát folytatott egyébként az ellenzék, de éppen azt mutatta, hogy a moldovai hatóságok elhatározottak és végigmennek a kijelölt úton. Három év van előttünk, és bízom abban, hogy eh, ha hatékonyan eh, járunk el a három év alatt, és emlékezzenek, hogy ez Moldova kisország, és ugye néha a small is beautiful, tehát a kicsi az szép is, meg tudjuk mutatni egy vagy két év alatt, hogy milyen változásokat tudunk elérni, és ezeket az állampolgárok is fogják látni, pozitív változásokat, jövedelem, nyugdíj, életminőség területén, de abban is, hogy nagyobb lesz a szabadság, például mobilitási szabadság, hogy jobban jöhetek az Európai Uniós országokba, és az is lát, láthatóvá válik, hogy vannak kilátások Moldovában. Most, hogy megvan a stabilitás, és a választások után azonnal csökkennek az elhatározások, hogy foglalkozzanak a nehéz reformokkal. Tehát most azokra a területekre fogunk koncentrálni, amiket már megjelöltünk, és nagyon fontos voltak kérdések, hogy mit várunk az Unióba, és így tovább. Hagy hozzak csak egy példát. A Moldavai Köztársaság idén és az elkövetkezendő három évben mintegy 60 millió eurót kap az Uniótól, az igazságügyi rendszer megreformálására. Ez egy nagyon fontos elem, egy nagyon komoly tényező, ami segít bennünket abban, hogy előbbre lépjünk. Ez a pénz nem csak arra van, hogy reformálunk, hanem ez azt is segíti, hogy bizonyos konkrét célokat elérhessünk. És miért ez egy bizonyos nyomást is gyakorol ránk. És nagyon kérem az európai parlamenteket, hogy ne csak ellenőrizzenek és tanácsokat adjanak, hanem bizonyos nyomást is gyakoroljanak. Amikor megvannak az európai perspektívákhoz, hogy jelölteké válhatunk, ez még fontosabb lesz, és a brüsszeli nyomás, de a mi társadalmi nyomásunk is szerintem megfelelően fog bennünket motiválni, a kormányt, a parlamentet abba az irányba, hogy tovább lépjünk. Meggyőződésem, hogy nagyon motiváltak vagyunk, és végül egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban. Nincsenek alternatíváink. Nincs alternatíva Moldovát egy stabil, vonzó országá kell alakítani, mert hogyha nem, akkor a moldávok csak elmennek majd Olaszországba, vagy Oroszországba, vagy Spanyolországba, hogy jobb életet keressenek maguknak és gyerekeinknek. Tehát ezt látnunk, értenünk kell, éppen ezért a reformokra kell koncentrálni, és meg kell mutatnunk két év alatt, hogy milyen előnyökkel jár az állampolgárok számára, hogyha végrehajtjuk ezeket a reformokat. A nyelszeren túli területtel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, többek között, hogy milyen ér- mértékben veszélyezteti ez az európai utunkat, milyen előrelépések vannak, illetve milyen jövőnk lehet e tekintetben. Ukrajna, Oroszország kérdése is felvetődött. Valamennyien, akik folyt, figyelemmel kísérték a az eseményeket, azok láthatják a pozitív dinamikát. Még messze vagyunk attól, hogy megfelelő rendezést érjünk el, bizonyos elvekben is nehéz egyelőre megállapodni, hogy hogyan kellene rendezni a dolgokat. De úgy gondolom, hogy a pozitív dinamikának köszönhetően, és miután az új vezetés is nagyon elkötelezett, sokkal közelebb vagyunk most egy megoldáshoz egy lassú, de fenntartható integrálása ennek a résznek a társadalomba megtörténhet. Sokkal bizakodóbbak vagyunk, jobb az interakció. És végezetül a munkacsoport gazdasági, oktatási, vám munkacsoportoknak a tevékenységét is újraindítottuk, és ennek megvan a hozadéka, és ezt az állampolgárok is látják. Tehát van jövője az országnak. Vannak, akik megkérdezték, hogy mi a minimális szint, a, hol van a rendezés minimuma, ami elfogadható lenne meglehetősen rugalmasak vagyunk. Nem arra összpontosítunk, hogy itt brit példa legyen, vagy federatív megoldás. Szerintünk nem ez a legfontosabb, hanem az a lényeg, hogy mi legyen a Nyeszeren túli területtel, és hogyan legyen ez a része az országnak. Persze, természetesen vannak vörös vonalak, és itt a határvonal az az, hogy a moldovai államiságot sokkal erősebbé, konszolidáltabbá kell tenni. Nem szabad gyengítenünk határozásunkat, hogy európai országá váljunk, azaz az Európai Unió felé közelítsünk. Bármilyen megoldás, ami nem felel meg a törekvéseinknek, az nem megfelelő. egy kicsit olyanok vagyunk, mint Ciprus, ezt értjük, de mégiscsak hiszünk abban, hogy a megfelelő a jelölt ország státusznak az elérése szempontjából a Nyeszteren túli terület nem lehet akadály, mert vannak kilátások, egy bizonyos mozgásról beszélünk is. Azt reméljük, hogyha ezzel megfelelően kezeljük ezt a konfliktust, mert mindenképpen egy stabil modellt szeretnének látni az emberek, ahol jobban tudnak élni ők és a gyerekeik. És ez pontosan az, amivel foglalkozunk, hogy mit várunk az Uniótól, megint csak azt a legfontosabb és az alapkérdés, hogy az európai perspektíva meglegyen. Hosszú távú elkötelezettséget várunk az önök részéről, hogy segítsenek stabilizálni Moldovát, hogy megfeleljünk a kihívásainknak, és felül tudjunk kerekedni a problémáinkon. Ez egy bátorítás nem csak a moldáv állampolgároknak, hanem egyes szomszédainknak is. Elena kérdezett a NATO csúcsról, illetve a Nyeszeren túli kérdésekről. Természetesen nagyon fontos, hogy a befagyott konfliktusokkal foglalkozzon ez a szövetség. Valamikor nem teljesen felelnek meg a várakozásaiknak a javaslatok, de tehát még határozottabb megfogalmazás szükséges egyes esetekben. a keleti partnerséggel kapcsolatos kérdés. Én nagyon örülök, hogy Kisinaót választották az első informális eh, találkozó színhelyéül, a, ez június 5-én lesz. És eh, Füle biztossal és Helga Schmidt asszonynal tárgyaltunk, és reméljük, hogy a kollégákkal együtt meg tudjuk vitatni nem csak a bilaterális kérdéseket, hanem a multilaterális dimenziót is. Egyetértek, hogy sok tekintetben le vagyunk maradva, vannak különbségek politikai rendszerben, ambíciókban, és minden a régió különböző országainak különböző elvárásaik vannak. A természetes, természeti katasztrófák és egyebek. De ezekre nincsenek határok április, 2009 április óta sok tekintetben nem sikerült nagyon sokat előrelépni, de vannak olyan területek, amikkel foglalkozni kell. A, vannak esetek, amik a bíróság elé kerültek, vannak, amik lezárásra kerültek ügyek, tehát ezekkel a kérésekkel foglalkozni kell, és nem szabad, hogy ezek titokban maradjanak, és pontosan látni kell, hogy mi történik. De fontos az, hogy akik kegyetlenkedtek, erőszakot alkalmaztak, azok megfelelően felelősségre vonásra kerüljenek, és nem vagyunk annyira optimisták. Remélhetőleg a 3%-os célkitűzéseket tűdni, tartani tudjuk majd a gazdasági növekedés területén, és és a meghatározott célszámokat tartani tudjuk. Szevereini úr több kérdést is feltett a szociális hívásokkal kapcsolatban, igaza van. Kérdés, hogy hogyan lehet az előítéletek ellen küzdeni Remélem, hogy ez a találkozó is segíteni fog ebben, de az ilyen jelentések, mint amit itt tartok kezemben, ezek is jók. Moldova jól teljesít, a moldávok meg egy más bánásmódot is megérdemelnek, és az a more for more, tehát többet többért elv, ez is nagyon jó, erre van szükségünk, ezt szeretnénk, és remélhetőleg el is fogjuk érni. A legfőbb várakozásunk az az, hogy európai kilátásunk legyen. Most erre koncentrálunk a társulási megállapodásra, hogy Mónika mondta, ez már majdnem teljesen tető alatt van, és itt egy nagy kérésünk van valamennyi tagállamhoz és az Európai Parlament eh, pártjaihoz is. Az elkövetkezendő hónapokban küszöbökre ér, van szükségünk, amik benne vannak az akcióterpe. Az egyetlen egy nagy kérésünk, hogy ugyanúgy kezeljék Moldovát, ahogy Szerbiát, Macedóniát és más országokat. És ha teljesítjük a kritériumokat, akkor kapjuk meg azt, amit megérdemlünk, hogy a moldáv állampolgárok lássák, hogy szabadon utazhatnak, és ne legyenek további feltételek és követelmények irányukba, mert akkor sokkal nehezebb lenne a helyzet de hát ne legyenek nehezebbek a mi feltételeink, mint a nyugat-balkáni országoké. A szabadkereskedelmi társulás vagy megállapodás a jövő évben ugyancsak várható, és ez is egy előrelépés. Schulz úr feltett egy kérdést a Nyeperen túli területre, hogy ezt lehet egy kivételes övezetté tenni. Nem hiszem, most szabad kereskedelmi tárgyalásokat folytatunk az Unióval, és már vannak bizonyos szabadkereskedelmi övezetek. Hogyha ezt fent tudjuk tartani csak az elkövetkezendő tíz évre, akkor nem hiszem, hogy önök ennek nagyon örülnének, hogy van egy olyan övezet, ahol egészen más adó és egyéb rendszerek vannak. Amit eddig elértünk és amit folytatunk, az az, hogy a, a túli képviselőket bevonjuk a tárgyalásainkba, érdeklődnek, eljönnek ők is két héten belül Brüsszelbe, mert őket még inkább érdekli az, hogy megfelelő gazdasági feltételek legyenek, és a, ez még fontosabb számukra mert ők is nagyon, vagy még jobb, nagyobb mértékben függnek az uniós piacoktól, mint mi. A diszkrimináció mentességi törvénye kapcsolatban úgy gondolom, hogy amit eddig elért Moldova, az a maximum, ami elérhető a jelen feltételek mellett. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy amit meg kellett tennünk, az, hogy a moldovai jogszabályokat hozzáigazítsuk az Európai Uniós joganyaghoz, az AKI-hoz és ezen dolgozott az Európai Bizottság is, és a hetes cikk kimondja, hogy a szexuális kisebbséghez tartozóknak is megvannak a jogaik, és az összes egyéb kategória és felsorolásra kerül. De számunkra az a legfontosabb, hogy most a végrehajtásra koncentráljunk, és azon mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik, hogy egy toleráns, demokratikus országá váljunk. És csak nagyon gyorsan most még rátérek az emberjogi elvállásokra, amit Gomes asszony vetett fel. Ha megvizsgáljuk a Freedom House jelentését, amit múlt év júniusában jelentettek meg, a nagyon nagy ugrást hajtott végre Moldova, nem csak a Szovjetunióhoz képest, hanem más közép-európai országokhoz, vagy nyugat-balkáni országokhoz képest is. Az egyetlen terület, ahol még mindig nagyon sok tennivalónk van, ez természetesen a korrupció ellenes küzdelem. De például a médiák szabadságával kapcsolatban a nyolcas pontban valami is beszámol arról, hogy nagyon jó előre haladást értünk el. A Moldáv köztársaság nagyon nagy előrelépést tett ezen a területen. Természetesen ez egyetértek önnel az emberjogi kérdések kapcsolatban. lehet -e erről folytatni a párbeszédet? Nemrégiben volt egy látogatás és a 60 millió nem csak a bírák mentalitásának megváltoztatását szolgálja, hanem a legjobb gyakorlatok meghonosítását is Moldáviában ami az emberkereskedelmet illeti. Én vagyok az elnöke a Nemzeti Bizottságnak, meg kell szabadulni ettől a jelenségtől, szégyenletes és sajnos még létezik, nem csak Moldáviában, szociális, gazdasági gyökerei vannak, rendszerszerűen lehet csak felszámolni, de hogyha megnézzük a számokat, hogy az amerikaiak voltak a legkeményebb bírálói ennek, akkor elég komoly és stabil előrelépés tapasztalható. Természetesen még van elvégzendő munka, Malmström asszony, illetve az emberkereskedelem elleni külön megbízottal is együtt dolgozunk, különösen vidéken vannak problémák a szegénység miatt, de értjük, hogy mennyire fontos, hogy ebben is előbbre lépjünk. Ami a nyeszteren túli területeket illeti, mm, próbálom, próbáltam elmagyarázni, hogy mi az az abszolút minimum, ami a reformok elfogadását illeti a közvélemény részéről. Igen, hát sietek, tudom, hogy nincs idő meg kell mutatni az embereknek, hogy van fény az alagút végén, megszorítások vannak, de néhány éven belül az eredményeit is érezni fogják Lengyelországban, Romániában és megpróbálják lerövidíteni a szakértelemnek köszönhetően ezt a folyamatot. A reform folyamatnak nem az elején vagyunk, hanem nagyrészt már régóta megindultak a reformok, és nagyon fontos például az oktatási reform, a világbanktól segítséget kapunk ahhoz, hogy a kisfalvakban bezárjuk az iskolákat és elbuszoztassuk a gyerekeket más településekre. Nagyon pozitív észrevételeket kaptunk, értékelést az EU-tól, köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Na most akkor már nyugodtan sóhajthat egyet. Köszönjük szépen ezt a kiváló előadást, ismertetést, és a legjobbakat kívánjuk az országának. Köszönöm.